witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. cieszę się że. üdvözlöm a képviselőket nagyon örülök hogy itt lehetek és nagyon örülök hogy együttműködhetek önökkel ma délután. üdvözlöm a biztos urat és folytatjuk a plenáris ülésünket. az elfogadott szövegek, amelyeket a délelőtti ülésünkön fogadtunk el, rendelkezésre állnak már. Remélem, hogy nem ezen a ügyben kíván senki felszólalni, nem? Úgy látom, jó, akkor elfogadom az illetékes